Wir kommen jetzt. Most akkor rátérünk. Most folytatjuk az afetülésével, a magányos afetülésével. Kati Piri azt kérte, hogy az ülés során ma vagy holnap Törökország témáját vegyük napirendre. Ezt megpróbáljuk holnap délutánra felvenni a napirendre. Ez valóban fontos, helyes és szükséges. someone from the delegation to Moldova. Moldovai delegációval, dele, delegáció részvevői közül van-e itt valaki? Soltész úr, akkor kezdhetjük a négyes napi rendi pontot, a moldovai elnökválasztásról szóló információk. Soltész úr, önél szó. Elnök úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az Európai Parlament delegációja az elnökválasztásokat figyelte meg Moldovában. Ez volt az első közvetlen választás, elnökválasztás 96 eh, óta. Lehet, hogy már tudják, ez csak az első forduló volt, a szocialista párt elnöke, akit orosz barát eh, jelöltnek tartanak általában, 48,7%-ot kapott. Tüning asszony, illetve a, a másik jelölt, jelölt Maria Sandu volt, az Akció és Szolidaritás párt részéről 38%-ot kapott, a részvétel 50% köz, körül volt, a Moldova nagyon fontos szerepet játszik a e, parlament számára, illetve az Európai Unió számára, és e, nagyon fontos reformok várnak az országra. E, bilaterális tárgyalásokra is került sor a miniszterelnök, a parlament elnöke és a búcsúzó elnök vett ezeken, ezen részt. Közös parlamenti meg, választási megfigyelési misszión vettünk részt, és múlt héten a sajtótájékoztatón beszámoltunk az eredményekről, Az Európai Uniós kisnyói delegációval eh, együttműködtünk, illetve a többi delegációval. Az önök eh, mappájában megtalálható a beszámolónk, és eh, ezt megnézhetik. Tiszteletben tartották a választás szabadságát, a kampány nyitott volt, azonban visszaélésekre került sor, ami az közigazgatási forrásokat illeti, az átláthatóságot, átláthatóság hiányos volt, és a sajtó is eléggé részrehajló volt. Ezekkel kapcsolatban néhány szót, ha megengednek. Kiválóan szervezték meg a választási folyamatot és a választóhelységek is rendben voltak. A, az megfigyelők megvizsgálták a választó, választók körzeteket, nagyon örültünk annak, hogy sok volt a női jelölt a választás során. A kilenc jelöltből négy nő volt, és közülük egy valaki a második fordulóra is kvalifikálta magát, és ez egy kiváló eredmény. Azt remélem, hogy Moldova számára ez fordulópont lesz, ami a nők és a férfiak esélyegyenlőségét illeti a politikai életben. A sajtótájékoztatón elmondtam azt is, hogy mennyire fontos eh, az, hogy a sajtó ne, sztere, ne tartózkodjon ezektől a sztereotíp megjegyzésektől, amelyek a eh, nőjelöltekre vonatkoznak. lehetőségünk volt találkozni különböző politikai pártokhoz tartozó érdekelt felekkel, felekkel médiát képviselőivel, illetve egyéb megfigyelőkkel. Együtt másokkal azonosítottuk a legfontosabb aggodalmakat. Az egyik a pénzügyi ellenőrzés, az átláthatóság hiánya a kampányfinanszírozás során illetve a lehetőségek arra vonatkozóan, hogy a sajtót manipulálni tudják, ez súlyos aggodalom. Az előkészítő ülések során szó volt a választási kampányról a médiában, a delegációm nevében arra ö, szólítottam fel a média ö, képviselőit, hogy biztosítsák a, nagy, a magas minőséget, hatékony ö, módon ö, tartsák be a részrehajlásmentes tájékoztatás szabályait. Emellett szeretném hangsúlyozni, hogy mindenki számára elengedhetetlen, hogy csökkentsék a feszültséget, csillapítsák a helyzetet, elkerüljék a feszültség keltő beszédet, és, re, és így lehetővé tegyék azt, hogy az emberek megfelelő információk birtokában józanul elemezve tudjanak dönteni. November vasárnap lesz a következő forduló, 13-án, és én is ott leszek, és eh, több mint 20 év telt el a legutóbbi elnökválasztás óta, úgyhogy ez egy nagyon fontos eh, esemény volt. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Delegáció tagjaként Soltesz úr elnöklete alatt, hadd megyek én is néhány szót. Először is hangsúlyozni szeretném, eh, hogy egyetértek Igor Csoltésszel, eh, korrekt, eh, tisztességes választást figyelhettünk meg Moldovában, mind a fővárosban, mind, a, mind vidéken jártunk. A fővárosi megfigyelési misszió során azt kell, hogy mondjam, hogy a, a helyi választási bizottságok tagjai nagyon felkészültek voltak, ismerték a törvényt, proaktívak voltak. A választások tehát kiválóan voltak megszervezve, és nagyon professzionálisak voltak, ez volt a fővárosban. Ami a vidéket illeti, ott sem volt csalás, korrekt módon szervezték meg a választást, de ott eh, Ohé városában például a eh, polgármester eh, bolykottálta a választást eh, azért, mert az ő jelöltjét nem engedték eh, jelöltetni magát, vagy kizárták a folyamatból, ezért sokan nem tudtak részt venni a választáson, mert akadályozták őket abban, hogy hogy szavazni tudjanak, de aztán a rendőrség tisztázta a helyzetet, lehetővé tette az embereknek, hogy menjenek szavazni. Aztán a Transnistriai régió határában is voltunk. Itt sem volt csalás, de volt azért feszültség. E, illetve arról is beszámoltak, hogy az embereket busszal vitték szavazni, ez nem illegális, ez nem csalás, de nyilván erősen ajánlották nekik, hogy egy bizonyos jelöltre szavazzanak. El kell mondanunk azt is, hogy a többszörös szavazást elkerülték, a csalást elkerülték a jó szervezésnek köszönhetően. Ami a vidéket illeti, ott azonban volt néhány feszültség. A, ahogy Igor is mondta, a média objektivitása és a politikai pártok finanszírozása, ezeket nagyon erősen, meg, ezeket alaposan meg kell vizsgálni, ezeket a kérdéseket. Nagyon fontos témák merültek fel az elnökségi választási kampány során, a korrupció elleni harc, az igazságszolgáltatás megerősítése, illetve a bank ágazatban a csalások megelőzése, illetve megszüntetése, ez egy milliárd euróra rúg, ezek is nagyon sok mindenkit, ezek is foglalkoztatják az embereket, ezek súlyos témák, aggodalmak, a következő elnöknek ezekkel foglalkozni kell. Támogatom Igor Soltész által elmondattakat, köszönöm a vezető szerepét, és hangsúlyozom még, e- hangsúlyozom még egyszer, hogy tisztességes, korrekt, szabad választásokra került sor, és vasárnap kerül sor a második fordulóra, fordulóra amelyen szintén ott leszünk. Köszönöm, elnök úr! Krisztéja úr. Köszönöm szépen. Először is eh, szeretnék köszönetet mondani a tisztességesen és jól megszervezett eh, választásokért. Moldova nem elnöki köztársaság, elnöki rendszer, az elnök szerepe ugyan fontos, de elég eh, limitált. A kormánynak kell a reformokat bevezetnie, és ezt nem szabad elfelejtenünk. Csak órák kérdése lehet, hogy az IMF jó hírekkel szolgáljon a jelenleg kidolgozásra került szakértői egyezményt jóvá hagyja. És Maya Sandunak, a, Sandunak sok sikert kísérünk, kívánunk néppárti jelölt, és nem szabad elfelejtenünk azt sem, a demokrata párt, a PD eh, választói eh, orosz eh, anyanyelvű szavazók, ezt sem szabad elfelejtenünk. Thank you, Chairman. Uh... Köszönöm, elnök úr. mindenképpen el kell ismernünk, hogy demokratikus és átlátható módon zajlott le a választás Moldovában. Ez nagy előrelépés. Ez is jelzi azt, mint, mint egy szimbolizálja, hogy milyen reformokat hajtottak végre az országban. A jogi keretet illetően itt is nagy változások voltak Moldáviában, ahogy ezt a kollégák is említették. Az elnököt közvetlen szavazáson szavazzák meg, de nagyon korlátozott lesz a hatalma. Ezzel kapcsolatban elég sok az ígéret. Voltak botrányok is a kampány során. Azt hiszem, hogy ezt a változást elég realisztikusan kell énekelnünk, értékelnünk. Vannak olyan jelöltek, amelyek végül lemondtak az elnökségükről, visszaléptek. Ez azt jelenti, hogy a különböző párt jelöltjei, pártjelöltek esetében azért mégiscsak munkálkodik a józan paraszti ész. Volt egy néppárti, volt egy néppárti jelölt is, ott is pozitív konszolidációs jel az, hogy hogyan sikerült megegyezni a többi jelölt társával. ami a kampány atmoszféráját illeti, tehát hogy milyen körülmények között zajlott a kampány. Egyébként Don úr az EU-s csatlakozás, az EU-s e- az EU-s társulási egyezménnyel kapcsolatban volt a főtárgyaló. Nos, nem tudom, hogy hogy tudják összeegyeztetni az EU-hoz e való közeledést, illetve az Oroszországgal való kapcsolatot, de a moldáv szavazók az ő ígéreteit komolyan vették, és sokan csatlakoztak hozzá. A moldáv választók fogják majd megválasztani a következő elnöküket. Ez szerintem mindenképpen előrelépés, és ez a reform folyamat egyik ékes jele. Igazi reformokra van szükség Moldáviában. Egyébként a kampány során a a szociális agenda volt az egyik legfontosabb téma. Remélem nem fog az előállni, hogy bizonyos politikai intézmények Moldáviában az ország jövői beli érdekei nem veszik majd figyelembe. Van egy olyan jelölt is, aki egyértelműen Moldávia európai jövőjéről szól, és ezt mindenképpen nagyon támogatom. Köszönöm. Grazie Presidente, ho avuto modo insieme ai colleghi di... Castaldo úr. Nagyon nagy örömmel vettem részt ezen a választási megfigyelő misszión. Szeretnék köszönetet mondani a titkárság tagjainak, illetve az Európai Parlament egyéb tisztviselőinek, akik nagyon professzionálisak voltak, és Igor Soltésznak is köszönetet szeretnék mondani, ő volt az elnökünk, és, e a, és azon volt, hogy a teljes harmónia működjön, e, és legyen érvényes a misszió tagjai között, ez meg is történt, úgyhogy e, nagyon jól sikerült. Összességében elég pozitív értékelést adhatunk erről a misszióról. Alapvetően békés körülmények között zajlott a választás. Muresán kolléga, aki előttem szólalt fel, a kollégám volt ott, és ő beszélt bizonyos rendellenességekről, de összességében az eredmény mégis kielégítő. Ez előrelépés, és a hasonló pozitív lépéseket mindenképpen ki kell hangsúlyozni. A közvélemény egyébként megosztott. Ne feledjük el, hogy ez egy olyan ország, amely szeretne az Európai Unióhoz csatlakozni, és komoly esélyei vannak. Vannak azért botrányok, az elmúlt években elég sok volt a botrány. Például ott van annak a 1, millió, 1 milliárd dollárnak az esete, amely így vagy úgy, de három bank között valahogyan köddé vált. Egyébként egyeztettünk a, a köztársasági elnökkel, a parlament elnökével, a miniszterelnökkel és különböző hatóságokkal, és mindenki arról beszélt, ezen botrány kapcsán, hogy föl kell deríteni, hogy kik a felelősök, Egyébként ezen kampánynak a finanszírozásával kapcsolatban is voltak azért kérdőjelek. Soltész úr például azt kérte, hogy a, nem csak a kampány során, hanem a kampány befejezése után is, tehát a választások után is ellenőrizni kell a kampány finanszírozást. Az Alkotmánybíróság Moldáviában legitimált egy módosítót, amely már évek óta, amely már pár éve hatályos, ezért is változott meg ez a fajta választás. A kampány során egyébként nagyon fontos téma volt például a külpolitika, illetve az egyéb reformok. Említeném, hogy a köztársasági elnök kompetenciájába. Ezek nem, kérdések nem fognak betartozni, tehát nagyon is korlátozott lesz majd a hatalma. A miniszterelnök kérdés, hogy, a, hogy ez hogyan fogja majd kezelni a jövőben. A második forduló esetében elmondhatjuk azt, hogy mindenképpen nagy feszültségek kísérik majd ezt, oda fogunk figyelni nagyon sok frakciónak, egyébként vannak testvérpártjai Moldáviában, nekünk speciál nincs. Szeretném őket felkérni arra, hogy kísérjék figyelemmel ilyen szempontból is a választást, milyen például az átláthatóság, voltak olyan pártok, amelyek hát kicsit túlságosan felszabadultan jártak el a kampány során. Jó lenne, hogyha minden európai párt odafigyelne arra, hogy a testvérpártja megfelelő módon kampányoljon, és derűsen megfelelő viselkedéssel lehet azt hiszem jót tenni Moldáviának és magának az Európai Uniónak is. Köszönöm. Je suis content d'entendre mes collègues. Nagy örömmel hallgattam a kollégáimat, hiszen elismerték, hogy demokratikus eredmény született, még akkor is, hogyha nem az Európai Uniós jelölt számára volt kedvező a végeredmény. A nagy konfliktust el tudjuk kerülni, hogyha el tudtuk volna kerülni, hogyha Ukrajnában is hasonlóan jártak el volna, tisztelt kollégák. Hogyha azt szeretnénk, hogy az európai külpolitika tényleg európai külpolitika legyen, akkor egyfajta híd szerepet kell betöltenünk, a kontinentális, tehát az egész földrészt integrálni kell, Oroszország is, ugyanígy európai partnerünk, neki, őt is integrálni kell ebbe a politikába tehát. Nagy örömmel vettem tudomásul azt, hogy a demokratikus eredményt elfogadták, illetve, hogy segít és hogy a lakosságot szeretnénk a béke felé úton tovább segíteni, és nem pedig a háborút segíteni, segítünk kialakítani. Köszönöm. Szeretném még egyszer leszögezni, hogy egy ukrajnai választási megfigyelő bizottság megállapította, hogy Ukrajnában szabad, tisztességes választásokra került sor, és hogy a demokratikus intézményeket, a parlamentet és az elnököt szabad, tisztességes választásokkal választották meg. Ezekkel a megjegyzésekkel úgy gondolom ezt lenne szabad megkérdőjelezni, hiszen ezek tények. Egyébként Ukrajnában mindig világosá vált, világosá tették többször is, hogy Kelet-Ukrajnában és a Krimfélszigeten is Európa barát többség uralkodott, amelyeket e az erőszak szétvert, és hát ez így nyilván nem elfogadható. Egyébként ez az a mérce, amely kifejezésre juttatja Putyin pénzügyi támogatását Löpen asszony számára is. Kányete asszony szeretne még egy megjegyzést hozzáfűzni. Sandra? Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném kifejezésre juttatni elégedettségemet, hogy a választásokat tisztességesnek tekinthetjük. Szeretném azonban a kollégák figyelmét felhívni arra tényre, hogy lesz egy második választási forduló is. És még vannak gondok, amelyekre oda kell figyelnünk, és ezeket szóvá kell tenni a nemzeti hatóságokkal folytatott párbeszédben és a központi választási hatóság felé is. Az egyik a sajtószabadság, illetve a média szabadsága. Hogyha a média 80%-a egy személy kezében összpontosul, akkor nyilvánvalóan ez befolyásolja a választások kimenetelét. Széles körűen ismert tény az is, hogy helyi szinten és regionális szinten azok a jelöltek használnak nagy mértékben adminisztratív erőforrásokat, akik egyébként is hozzáférnek ezekhez. Közelebb vannak hozzájuk más szóval. Egy másik fontos kérdés a kampányfinanszírozás átláthatósága. Egyensúlytalanságok vannak, és fontos lenne, hogy a Központi Választási Bizottság jobban odafigyeljen a törvény, a választási törvény betartatására. Egy másik szempont, amelyel talán szintén gond van, az az, hogy azok az állampolgárok, akik jelen pillanatban külföldön dolgoznak, hogyan tudják leadni a szavazatukat. Igen, magas számú polgárról van szó. És még egy dolog, ami talán a legfurcsább, és ami sok helyütt vitát robbantott ki, az az, hogy a választási törvény hetedik cikkét meg kellene változtatni, módosítani kellene. Ennek értelmében a jelölt bármely jelölt. Nem vállalhat közösséget fontos történelmi személyiségekkel is, vagy politikai személyiségekkel. Még afrikai országokban, ahol nem egyetemen demokráciákról van szó, még ott sem látunk ilyen jellegű törvényeket. Remélem, hogy a második forduló után is el tudjuk majd mondani, hogy a választások átláthatóak voltak, megfelelően zajlottak le tisztességesen. Ez mindenképpen egy nagyon fontos lépés a politikai helyzet normalizálódása felé a Moldovai Köztársaságban. Köszönöm. Az elnököt sajnos nem halljuk, mert mikrofon nélkül beszél. Köszönöm szépen. Hát, hogyha Dodanusz úr számára lehetővé tették volna, hogy Putyin úr támogatója ként lépjen fel, akkor még több szavazatot kapott volna, de hát sajnos erre nincs lehetőség. Ezt nem teheti meg. Erstens, wer lässt es nicht zu? először is ki nem engedi meg, és másodszorban egyébként sem értettem, hogy mire gondol. A napi rendi pont végéhez érkeztünk, haladunk tovább. Ez mecsere Ártői úrral, a Költségvetési Bizottság elnökével, a bizottság gázai küldöttségéről. are you? Oh, try to survive. Meine Damen und Herren, ich darf... Hölgyeim és Uraim, szeretettel üdvözlöm Önöket. Különösen üdvözlöm Ártői kollégát, aki a Költségvetési Bizottság elnöke. A gázai jövezetben járt. Schulz úr mandátuma alapján. Ez a mandátum rám is vonatkozott volna, de nem tudtam elutazni sajnos. Ártői az úr azonban el tudott utazni. Itt elsősorban a gázai övezet és Cisziordánia helyzetének alakulásáról volt szó, a humanitárius helyzetről, illetve az Európai Unió finanszírozásának hatásáról, eredményeiről. Ezen küldöttséget megelőzően egyetlen egy európai parlamenti képviselő számára sem tették lehetővé, hogy meglátogassa a gázai övezetet. 2011 óta tartott ez az állapot, amelynek most már hál' Istennek vége, és remélem, hogy a kolléga nem csak rossz híreket hoz, öné a szó. Merci, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, kedves kollégák, hogy meghívtak ma délután hogy beszámoljak a július 18-21-i misszióról eh, Gáza, eh, Gázában, illetve Palesztinában. Martin Schulz elnök kérésére vettem részt ezen a delegációs ülés, utazáson a Költségvetési Bizottság elnökeként, hogy megpróbáljuk értékelni azt, hogy hogyan használják fel azt a támogatást, amelyet az Európai Uniótól kapnak ezek az országok. Körülbelül 300 millióról van szó, amelyet évről évre Palesztinába juttatunk, és az Európai Unió az elsődleges támogatója ennek a régiónak elnök úr. A külügyi bizottság elnökeként eh, ön is jöhetett volna, együtt is mehettünk volna, de sajnos nem tették lehetővé a eh, feladataink ezt. A parlament egyik egy tagja sem járt 2011 óta a gázai övezetben, ezért is fontos ez a látogatás. Az EKS nek eh, nagyon nehéz volt elintézni azt, hogy a gázai vezetben tudjunk tölteni egy éjszakát, mert egyébként 9-től 15 óráig lehet ott tart, tartózkodni, ami nagyon is korlátozta a misszió sikerét. Szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Uniós hozzájárulással finanszírozott projekt feladata a gazdasági fejlődés előtt álló problémák csillapítása. Emellett ezt is el kell mondanom, hogy Cisjordániában is jártam. Ami az utazást illeti, és az általam készített összefoglalót, amelyet a weboldalamon közzétettem, hadd mondjam el, hogy voltam az izraeli oldalon, a határon, a határ izraeli oldalon, illetve a gázai övezetben is. Memsalomnál is jártam, amely áru kereskedelmi határpont, naponta Gázába érkezik kb. 800 kamion, és és 80 kamionnyi áru hagyja el a gázai övezetet Izrael felé, és máshova. Nagyon szor, komolyan ellenőrzik a szállított árukat, és semmilyen gyanús eszközt, anyagot nem lehet bevinni, mert semmi olyan mm, eszközt, amely fegyvernek tekinthető, illetve amelyel alagutat lehet ásni vagy építeni. Rendkívül szigorúak tehát a, fel, a feltételek, az izraeliek határozzák ezeket meg, és e miatt Gáza gyakorlatilag egy gettóvá vált. A gazdasági helyzet drámai, a munkanélküliség 40 százalék, a fiatalok körében 60 százalék, és akivel találkozni tudtam, azt mondta, mindenki azt hangsúlyozta, hogy a gázai lakosoknak az a vélemény, az a, az a benyomásuk, hogy nincs jövőjük. Mindazonáltal vannak magánkezdeményezések, sok kis mezőgazdasági üzemek, vagy kis halteny, haltenyésztő kis üzemek. Aztán textilüzemet is meglátogattam, gyermekruhagyárat, ezeket a ruhákat Európába szállítják aztán egy infrastruktúrális projektet is felkerestünk, felkerestem. A víztisztító terület ez, tíz éven működik, 100 millió euróval támogattuk ezt, de ez nem, eged, nem elegendő ahhoz, hogy ez a gyár beindulhasson, hogy ez a, az üzem beindulhasson, még 20 millió euróra van ehhez szükség. Nem vagyok benne azonban biztos, hogy a hogy a csatornázás megvalósul addig, amíg elkészül ez a ez üzem, hogy tehát a használt víz eljuthasson ebbe az üzembe, hogy aztán azt ott kezelni tudják. Izrael, az izraeli határtól kb. pár száz méterre van ez az üzem, és az izraeli oldalon találkoztam egy izraeli, egy izraeli gazdával, aki szívesen használná a használt vizet trágyázásra. Aztán emellett a mikrohitelekből létrejött vállalkozásokat, kezdeményezéseket is láttam ezek megmozgatták a vállalkozók fantáziáját, úgyhogy mindenképpen támogatandó ez, támogatandó ez a keret, ez a forma. Ez a fiatalok képzése, szakképzése is fontos, illetve a, az ipari képzés, Persze ehhez az kell, hogy elég vállalkozás legyen, amely tud fogadni fiatalokat, gyakornokokat. Emellett Jordán, Cisjordániában is jártam, a beduinoknál is, és igyekeztem megérteni az problémáikat, a telepek terjedésével felmerülő problémákat. Feltételezésem szerint a beduinok közül sokan kettős tevékenységet folytatnak, vannak olyanok, akik birka vagy kecske pásztorok, másrészt viszont azonban kiegészítik a jövedelmüket a mezőgazdasági üzemekben, illetve a Jordán folyó eh, jobb partján. Nem tudom, hogy milyen körülmények között dolgoznak, de innen származik a jövedelmük. Természetesen az Európai Unió által finanszírozott struktúrák megszűnéséből is nagyon sok probléma merül föl. Eléggé eh, szegényes vagy szerény struktúrákról van itt szó, pár tíz, pár száz, ezer eurós struktúrákról van szó, de ezeknek hatalmas hatása van a területre. Az izraeli hatóság az oszlói egyezmény alapján egy régiót magának követel, egy masterplan kidolgozásán dolgoznak, és minden építkezésnek előzetes engedély, építkezés elő, elő, előzetes engedélyhez kötött, eh, nagyon eh, bonyolult a folyamat. Minden esetre az izraeliek eh, ha nem reagálnak, akkor azt egyetértésnek veszik a helyiek, és 18 hónap elteltével megkezdődhet az építkezés. Az Európai Unió igyekszik minden folyamatot tiszteletben tartva nagyon sok, nagyon, nagyon alaposan eh, dolgozni. Egy út felújítását eh, vizsgáltam, vagy néztem meg, eh, kiválóan folytották a a kiváló munkát végeztek, nagyon jó minőségű volt az út, a járdák, a közvilágítás, minden tökéletesen működik. Azonban ez az út beérkezik a faluba, és aztán ezzel vége is, a faluban bent már nincsen betonút, már nincs utcai világítás, közvilágítás. Én azt gondoltam volna, hogy a népnek jobb lett volna, hogyha az ott élőknek jobb lett volna, hogyha a falun belül kezdenek el dolgozni, és építenek járdát, utat, és építik ki a közvilágítást, ahelyett, hogy a falun kívül építünk lakatlan területen. Na persze nem szabad túlságosan e, nagy elvárásokat támasztani. Elő, ford, nagyobb mozgástérre lenne szükség a helyszínen. Ami a pénzügyi oldalt illeti, bizonyos következtetéseket, illetve ajánlásokat fogalmaztam meg. Az volt az érzésem, hogy nincsen globális vízió azzal kapcsolatban, hogy mit akarunk itt csinálni Palesztinában. Emellett a koordináció sem megfelelő az Európai Uniónak van képviselete, amely megtesz minden tőle telhetőt, de nem vagyok benne biztos, hogy világos ütemtervel rendelkezik, emellett fontos szerepet játszanak az NGO-k is, illetve a tagállamok, az Európai Uniós tagállamok saját képviseletei is és nem igazán gondolom, hogy lenne bármilyen vezető szellem eh, az európai eh, képviseleten, koordinálandó a különböző országok képviseleteinek a munkáját, úgyhogy még elég nagy eh, feladatok állnak előttünk Gázában nincs kormányzati vezetés, úgy tűnik, hogy a Hamas nem foglalkozik a területtel, a helyi vezetés tehát nem elég erős, és ú, tulajdonképpen um, úgy adódott, hogy azt várják, hogy az Európai Unió vegye át ezt a szerepet, a koordináló szerepet. Ami a magánkezdeményezéseket illeti gazdasági téren, azt gondolom, hogy ami a gazdasági hálózat kiépítését illeti, a kis projektek, mikroprojektek kidolgozását illeti, inkább ezeket kellene támogatnunk, mint a nagy infrastruktúrális projekteket, amelyekkel kapcsolatban felmerül annak a veszély, hogy ezek önállósítják magukat, és a végén nem a polgárok, nem az ott élők érdekeit tartják szem előtt. Az Európai Unió FAR projektje például a mediterrán térségre aztán a, a tengervíz lepárlásának a folyamatát is megvizsgáltam volt ilyen üzem is, azt gondolom, hogy a szövetkezeti, illetve az együttműködésen alapuló, gázas Izrael együttműködésén alapuló projekteket kellene támogatni. Az ivóvíz rendelkezésre bocsátása, a, a használt tisztítása, a szennyvíztisztítás, 1996-ban lát, jártam, eh, Gáza, jártam Gázában, és akkor a határon is voltak eh, gyárak eh, Gáza és Izrael között, és ez lehetővé tette annak idején az ott lakóknak, a Gázában lakóknak, hogy, hogy ez dolgozzanak, munkájuk legyen milyen következtetéseket lehet levonni politikai szinten. Kedves elnök úr, kedves kollégák, el kell mondjam, hogy költségvetési bizottsági tag vagyok, és nem akartam a feladatkörömön túl nyúlni. Az önök szakbizottsága az, amelynek hat, illetékességébe tartozik ez a téma, de el kell mondanunk azt, hogy Izrael folytatja a, e, a telepes politikáját, e, és a nemzetközi közösség pedig fenntartja a reményt a palesztin népen, és próbálja a két állam lehetőségét nyitva tartani. Azt hiszem, hogy humanitárius szinten nagyon sok munkánk van még, és Izrael talán itt elégedett lehet, hogyha ebben megtalálja a szerepét. Palesztina és Izrael között nagyon fontos lenne egy mediátori szerep, egy masterplan létrehozása, amely kiegyensúlyozott, de azt gondolom, hogy az Európai Unió politikai szerepet eh, jobban meghatározott és kihangsúlyozott eh, politikai szerepet játszhatna. Az eh, Palesztina elsődleges pénzügyi partnerei vagyunk, és kulcsfontosságú kereskedelmi partnerek vagyunk Izraellel. A béke folyamatban az Európai Unió hát eléggé marginális szerepet játszik. És hát ez a két dolog tehát nem, ez a két szerep nem felel meg egymásnak. Fontos, hogy az Izraeli és palesztin partnereinkkel nyitottan, őszintén beszéljünk az izraelieket meg kell győznünk arra, hogy, arról, hogy enyhítsék a nyomást Palesztinán, és egyre több palesztin szeretné elhagyni eh, ezt a területet. mindek, a, a palesztin önálló állam támogatása napirenden van továbbra is, de mindeközben figyelembe kell venni e, Izrael e, biztonsági e, problémáit, illetve aggodalmait. A nemzeti megbékélés nagyon fontos Palesztinában, az átláthatóság, a közügyek kezelésében, az Európai Unió által finanszírozott projektekben. Egy kicsit jobb lenne világosabban látni az alapok felhasználásával kapcsolatban a helyszínen. És perspektívát kell adni Palesztinának. Gyakran hallottam ezt a fiataloktól, hogy úgy érzik, hogy nincs jövőjük. Ez az ember számára nem elviselhető helyzet. Ami a béke folyamat újraindítását illeti, ez nagyon fontos, hogy az oszlói egyezmény óta ismételgetett szólamokon túl kell, hogy lépjen. Tisztelt kollégák, tisztelt elnök úr, ezek voltak a megjegyzéseim, amelyeket összefoglaltam az önök számára, és megosztottam önök számára, és várom az önök reakcióját hadd mondjam el még egyszer, ha tagsúlyozom még egyszer, hogy a Költségvetési Bizottság elnökeként tagadtam ide. Öt évig, az elmúlt öt évben az Európai Parlament társjogalkotóként költségvetésben fontos szerepet játszott. Az Európai Unió az egyik legfontosabb, a, a legfontosabb pénzügyi partnere Palesztinának, de öt éve nem léphetett palesztin területre, most sikerült kapni erre engedélyt, és ez nagyon fontos, hogy, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen hatása van a támogatásunknak Palesztinára. Köszönöm. Köszönjük szépen ezt a beszámolót. Kán úr jelentkezett először, hogy hozzá szeretne szólni, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni ezt a beszámolót, amit az imént meghallgathattunk. Elképesztő képet rajz, rajzol elénk, vagy fest elénk ez a beszámoló arról, hogy milyen helyzet uralkodik a térségben és eh, ismét világosá vált, mennyire nagy szükség lenne egy béke folyamatra. Ami a gázai övezetben történt, nagyon súlyos károk keletkeztek. A kérdés az, hogy eh, mennyire sikerült ezeket felszámolni. És annak tükrében, amit elmondott az otani szükségletekről, a kérdés az, hogy mennyire kulcsfontosságú, mennyire elengedhetetlen az Európai Unió segítsége, és milyen lehetőség van arra, hogy egy parlamenti delegáció odautazzon és körülnézzen, egy kicsit jobban körülnézhessen. Ön elmondta, hogy nagyon kevés ideig tudtak csak ott tartózkodni Gázában. És amikor, megha- amikor hallgattam az ön beszámolóját, felmerült bennem, hogy vajon mi a különbség a Gázában élő civilek és mondjuk a börtönben lévők között. Ön milyen különbséget lát e két helyzet között? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyra értékelem, hogy ön azt konstatálta, hogy a megszállott palesztin területeken Európa segítséget nyújt, és annak is örülök, hogy látta, hogy a palesztinok jó tudással, készséget amikkel rendelkeznek, ha lehetőségük lenne ezeket kibontakoztatni, akkor sokkal jobb sorsuk lenne, de egyszerűen nem tudnak exportálni, így volt ez már a 2000-es évek elején is, ma meg még rosszabb a helyzet. Nagyon csalódott vagyok, azt kell, hogy mondjam. Mint a látogatást illetően összességében, mint a mai beszámolót illetően, mert egyik sem felel meg szerintem a parlament elnökének mandátumának, és nem is tesz eleget azoknak az elvárásoknak, amelyeket legitim módon mi megfogalmaztunk. 2015-ben került sor erre a látogatásra, miután a Palesztinával foglalkozó delegáció próbálkozott fényderíteni arra, hogy az izraeli hatóságok miért blokkolják a parlamenti képviselők bármely kísérletét arra, hogy a gázai övezetbe utazhassanak 2011 óta. Ahogyan korábban elhangzott, az Európai Unió a palesztinok egyik legnagyobb donorja, és mi, parlamenti képviselők mégsem utazhatunk oda, és nem felügyelhetjük az EU-s pénzek elköltését, és ez az egyik, miközben ez az egyik legalapvetőbb feladatunk. Gáza továbbra is a bolygó egyik legsúlyosabb, konfliktus által legsúlyosabban sújtott területe, azonban az Európai Unió továbbra is a sötétben tapogat, ami a helyzetet illeti. Ez egy elfogadhatatlan helyzet, ezért Schulz elnök úr végül beleegyezett abba, hogy legyen egy gázai küldöttség, néhány szakbizottság részvételével. Sajnálatos módon nem két hónap múlva került erre sor, mint ahogyan azt eredetileg megígérte, nem 12 hónap múlva, és egy nagyon általános jellegű tej, ö, beszámolót hallhatunk csupán erről a küldöttségi látogatásról. Öt hónappal ezelőtt, öt hónappal ezelőtt került sor erre az utazásra, és mit kaptunk erről? Egy francia nyelvű ö, blog bejegyzést Átői úrtól, majd most egy ilyen általános jellegű beszámolót itt. Ez komolytalan. Én azt követelem, hogy Ertői úr készítsen részletes írásos beszámolót, és küldje meg minden illetékes szakbizottságnak, hiszen komoly erőforrásokat fordítottunk erre az utazásra, és nyilvánvalóan nem csak arra költöttük el ezeket a pénzeket, hogy Ertői úrnak legyen miről írni a blogján a három érintett szakbizottság tagjait haladék nélkül tájékoztatni kell a küldöttség munkájáról. Köszönöm, elnök úr. Freund úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném elmondani, nagyon örülök, hogy biztonságban, épségben visszatért az Egyesült Államokból. Volt az évelején egy látogatás, egy delegációs út, amely Palesztinába irányult, Palesztinában jártunk, de a gázai vezetet nem látogathattuk meg. Az Óken asszony által leírt helyzet, hát hagy kívánni valót maga után, hogy finoman fogalmazzak. Szerintem a helyzet évek óta, hanem évtizedek óta változatlan. És az Európai Unió sem tesz meg mindent annak érdekében, hogy a palesztinok, az ott élő palesztinok helyzete, életkörülményei javuljanak. Izraelt hallgatva azt a tanulságot vonjuk le, hogy a két állam megoldás gyakorlatilag halott, sőt, hát minden más megoldási kísérlet is egyenlőre kudarcot vallott. De én egy másik kérdést akartam elvileg feltenni. Szerettem volna megtudni azt, hogy ön szerint miért van az, hogy egyikünk sem utazhatott Gázába az elmúlt öt év során, Ön pedig elutazhatott oda. Ön volt az első, aki odautazhatott. Ez valamiféle fordulatot jelent, ez egyfajta fordulatként értelmezhető az izraeli politikában, vagy az izraelieknek esetleg lelkiismeret fordulásuk van az Európai Unió felé. Ön hogyan értékeli ezt a kis léptékű, de mégis jelentős változást Izrael EU-hoz fűződő viszonyában? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr mondja Ausztravicius képviselő. Nagyra értékelem Zsán Ártői személyes szerepvállalását, nagyra értékelem, hogy odautazott Gázába és ott találkozott az ott élőkkel. Az ott uralkodó helyzet nyilván nem ad okot a megelégedésre, de bizonyos dolgokat azért meg kell említeni. 300 millió euró vagy járul hozzá az Európai Unió évente a palasztin hatóság működéséhez, ezt mondta ön elnök úr az elején. És azt hiszem, hogy a pénz nagy része a gazdaságfejlesztésre, infrastruktúrára megy el, illetve a helyiek megélhetésének biztosítására. De voltak beszámolók, miszerint korrupcióra került sor, visszaélésekre, és illegális módon katonai célokra használták ezt az összeget. Például alagutakat építettek és fegyvert vásároltak, és ezeket a fegyvereket terrorista célok követésére használják. Ártői úr, biztosak lehetünk-e abban, hogy az Európai Uniós finanszírozás nagy részét valóban olyan legális célokra fordítják, mint amilyeneket mi megvalósulva látni szeretnénk. Schaffhauser úr? Erre irányul az én kérdésem is. Én nekem is volt egy olyan, volt egy, volt egy idő, amikor egy európai intézményt, vagy európai vállalatot igazgattam, volt egy projektunk Gázába, be kellett zárni, tehát a lényeg az, hogy a 300 milliót megfelelően használják-e fel. Ez lenne az első kérdésem. Második kérdésem, az a legfontosabb, hogy a 300 milliót el tudjuk költeni? Nem lenne az fontosabb, hogy egy kis know-how-t vigyünk el a régióba? Hogy projekteket hozzunk létre? És ezeket a projekteket Szaúd-Arábiának, Katarnak, vagy más országoknak eladjuk, akiknek nagyon komoly pénzügyi eszközeik vannak, és akár még a muzulmán testvéreket is támogatják. Biztos, hogy jó úton járunk? Tehát mennyire pertinens ez, mennyire szükségszerű és, és mennyire szükségszerű a mi ott létünk, a mi jelenlétünk. Elvileg elvileg mi úgy gondoljuk, hogy barátai vagyunk azoknak, akik jelenleg hatalma vannak a gázai jövezetben. Köszönöm, Gomez asszony. Gomez asszony, Anna. Köszönöm. Elnézést. Elkéstem, nem tudtam végighallgatni Artói urat, de a kérdéseket hallottam. Egyszer Tony Blair nevezték meg valamiféle képviselőnek, és ő volt a Gázáért felelős személy, és volt egy projektje. Ez pedig a szennyvíz elvezetésről szólt. Siránkozott, hogy nem sikerült ezt megvalósítani, és ez hihető volt. Azt mondta, hogy nagyon sok politikai akadálya szembesült. Amik, bármikor is Gázában voltam, én mindig szörnyen éreztem magam, ez egy nyílt szabad ég alatt lévő börtön, felháborító körülmények vannak. Az az eset is olyan volt, amikor mi voltunk a fizetők, de nem voltak egyéb szereplők. És gondolom a helyzet azóta csak romlott. De nem arról van szó, hogy az UNBRA nem megfelelően költötte volna el a pénzt. Nem. A kérdés az az, hogy van-e annak értelme, hogyha igazi tevékenység nem történik, hogy nem, nem mozdul semmi, hogy ezt a béke folyamatot tovább folytassuk, hiszen ez tényleg egy szabad ég alatti börtön, ezt finanszírozunk, ennek van értelme? Herr Präsident. Parancsoljon, elnök úr. Merci. Köszönöm, köszönöm kollégák ezeket az észrevételeket, észrevételeket és kérdéseket. kétlem, hogy mindenre tudok válaszolni. És értem, hogyha ez a misszió nagyon sok kérdőjelt vet fel, és csalódásokra ad okot. Nem szabad elfelejteni, hogy mióta a Hamas Gázában hatalomra került 2006-ban, és ugye 2007-től blokkolásról beszélhetünk. Nos, azóta az izraeli kormány jóváhagyása kell minden egyes gázai látogatáshoz. Ezt ők biztonsági okokkal indokolják. 2011 óta nem is volt ott misszió. A helyzet folyamatosan változik. Schulz elnök úr az AFET elnökének a Fejlesztési Bizottság elnékének és magamnak eh, küldött egy tájékoztatást 2015-ben arról, hogy eh, ideje lenne egy első látogatást eh, végrehajtani, tehát ismét úgymond kitárni az ajtót. Úgyhogy akkor el, elkezdtünk azon gondolkodni, elmélkedni, hogy mikor, le, mikor kerüljön erre sor, ennek következtében született az a döntés, hogy én magam egyedül fogok elmenni erre a misszióra, hogy saját szememmel lássam a helyzetet. Úgy jártam ott, mint a Költségvetési Bizottság elnöke. 24 óráig voltam ott, nyilván auditálásról szó sem lehetett, nem tudtam azt megvizsgálni, hogy a számlák megfelelnek-e a valóságnak, a szolgáltatásoknak, úgyhogy nyilvánvalóan az általánosságokról volt szó, eljártam bizonyos, e, elmentem bizonyos helyszínekre, elmentem bizonyos vállalkozásokhoz, az UNVRA rendezésében, ott voltam egy kis helyi vásáron, ahol részt vettek olyan vállalkozók is, akik kaptak mikrohiteleket, segített, olyanok, akiket segített az UNVRA, és ott voltak más olyanok is, akik más nemzetközi szervezetektől kaptak segítséget, nyilván nem mi vagyunk az egyetlenek, akik jelen vagyunk a régióban. Nyilván végleges véleményt sem tudtam alkotni, az első kérdést feltevő kolléga tett fel egy kérdést, illetve vajon Gáza szabad ég alatti börtön-e? Hát az biztos, hogy gettó, nagyon nehéz kijutni Gázából. Vannak olyan árucikkek, amelyek elhagyhatják Gázát, de az izraeliek mindegy, minden egyes ilyen árucikket megvizsgálnak, szken, átvilágítják őket, vajon lehetne, ez, lehetne ezeket a tárgyakat vagy árucikkeket például fegyvergyártásra használni, avagy felhasználhatók-e arra, hogy az Izrael és Gáza közötti alagutakat építsék, vagy hosszabbítják. Tehát alapvetően gyanúval él az izraeli hatóság, és ez nagyon komoly feszültségeket okoz. láttam, hogy milyen szörnyű, áll, milyen szörnyű hatással volt a helyiekre a, a, a háború, hogy milyen szörnyű állapotban vannak az épületek, és nincs koordináció. Azt is láttam. A helyi partnerekkel tudtam egyeztetni, tudtam találkozni. E, elvileg októberben kellett volna tartani a helyi a helyhatósági választásokat, de ezt elhalasztották. Teljes a kiszámíthatatlanság. Az egyiptomi határ közelében jártam, és hallottam a sínai félszigeten a becsapódások zaját. A helyzet tehát nagyon is instabil, és a biztonság eh, elég relatív, gyenge lábakon áll. Egyiptom és Gáza közötti átjárót lezárták egyébként. Auken asszony csalódottságának adott hangot. Ő a palesztinai küldöttség alelnöke. Októberben meghívott engem ez a delegáció, de remélem, hogy a, ez a beszámoló azért majd enyhíti a csalódottságát. Mint európai parlamenti képviselő, miután visszatértem Gázából, papíra kellett vetnem ezt a missziót, mit láttam, milyen következtetéseket fogok levonni, illetve hogy milyen ajánlásokat fogalmazhatnék meg, de csak fázlatosan. Decemberben fogok egyébként, majd decemberben fogok erről részletesebben beszámolni. 2017-ben jó lenne, hogyha lenne még egy gázai látogatás. Ez meghosszabbítása lenne, ugye ennek az első látogatásnak. Jó lenne, ha tudnám folytatni a megfigyelést és a látottakon való gondolkodást. Sajnálom, hogy csak franciául tudom elmondani a misszióra való véleményemet, de természetesen a fordítók segítségével mindezt elérhetik saját nyelveiken is. De nincsenek céljaim ezzel a, ezzel a beszámolóval, egész egyszerűen csak beszeretnék számolni arra, hogy mi történt. Egyébként a külügyi szolgálat diktálja a szabályokat, nem lehetett ott tölteni az éjszakát Gázában. Az ECHO munkatársainak van jogosultsága arra, hogy ott töltsék az éjszakát, de az egyéb európai az egyéb európai intézmények képviselői nem tölthetik Gázában az éjszakát. Ez elég furcsa szabály, de ez van. Azzal kapcsolatban, amit leírtam észrevételként, és ajánlásként semmiféle különös célom nincs, szerintem sokkal világosabb lenne, hogy mit akarunk ott elérni, tehát lenne ott keresni valónk, hogyha az Európai Uniónak lenne egy közös jövőképe, és nem igazán érthető ott a helyszínen sem, hogy mi az úti terv, mi, merre akarunk haladni. Lehet ezt, ez alapján sokkal jobban ki lehetne azt, vagy el lehetne azt dönteni, hogy ezt vagy azt a projektet finanszírozzuk. Említettem ezt az útszakaszt, amit meglátogattam. Ez az útszakasz teljes mértékben megfelel a közösségi hitel kérelmek feltételeinek. A kérdés csak az, hogy ez a projekt ez segít-e egyáltalán. Ezt akarom mindezzel mondani. Miért is látogattunk most el Gázába? Szerintem ez egy első lépés volt. Egyfajta padhelyzet alakult ki, ezt akartuk feloldani. 7 éve nem voltunk ott, a régióban pedig mi vagyunk a legfontosabb finanszírozói a régiónak. Ez egy tartatatlan helyzet volt. Biztosak vagyunk abban, hogy az általunk elküldött finanszírozást nem használják fel rossz, cél, rossz célja? Hát ezzel kapcsolatban nem tudok okosat mondani, nem rendelkezem semmiféle bizonyítékkal erre, ezzel kapcsolatban. Tájázati úton osztjuk szét a pénzt. Tudom, hogy nagyon óvatosan kell fogalmaznom, de hát a, az általunk finanszírozott humanitárius projektekben máshol, nem tudom, hogy biztosak lehetünk-e abban, hogy közvetítők, vagy a helyi hatóságok, vagy bárki más nem terelné el más útra ezeket az eszközöket. Ugye általában pont ezen a jelenség ellen küzdünk, de hát ki, ki tudjuk-e mondani százszerzelékos biztonsággal, hogy az általunk adott finanszírozás esetében ez nincs -e így. vannak-e visszaélések a talapokkal? Hát remélem nincsenek. De ezzel kapcsolatban semmilyen a lépést nem tettem, ami alapján egy intelligens választ tudnék-e, vagy megalapozott választ tudnék-e tudnék adni. Egy képzési központban jártam, a egyedülálló nők képzésével foglalkozik ez a központ, ez egy civil szervezet projektje, ez nyilvánvalóan jó irányba halad ez a projekt, de hogy a de hogy, egy, hogy a, ez, erre vonatkozó számlákban, tehát ennek a projektnek a számláiban valaki félre vezető módon lépette fel, vagy eltulajdonította összegeket, fogalmam sincs. Nem egyáltalán nem vizsgáltam meg sem ezt a, sem ezt a vállalkozást, ennek a számláit, sem másokat. Jártam, mint említettem, egy olyan textilüzemben is, ahol gyermek vagy baba ruhákat gyártanak. Ez egy nagyon jó projekt volt. Vagy a határon. 800 800 kamion érkezik eh, az árukkal, és 800 eh, eh, kamion érkezik, és 80 megy tovább. Tehát valami nagyon nagy egyenlőtlenségről beszélhetünk a határon. Tony Blair és a szennyvíz elvezetési projekt. Gomez asszony, én beszéltem erről, 100 milliós projekt volt, nem működött. Ahhoz, hogy elérjünk a teraszra, nagyon szép márvány lépcsők vezetnek fel, de hogy még mindez, mindez működjön, még nagyon komoly milliókra van szükség. De a csatornák megvannak, hogy a lakossági szennyvízelvezetés megoldott legyen. Vajon miért nem volt hatékonyabb mindez? Akár meg lehetett volna egyezni a határ túloldalán lévő izraeli mezőgazdákkal, akik igényelték is volna a szennyvizet. Lehet, hogy az Izrael és Gáza közötti megbékélési, megbékélési egyezményeket kellett volna egy kicsit jobban megnézni. Vagy itt van például az édesvíz felhasználási kérdés. Vagy a vagy ott van például a tengervíz felhasználása. Mikroprojekteket kell létrehozni, mikrohitelekkel kis kézműves cégeknek, amely munkát ad az embereknek. 40 százalékos a munkanélküliség, a fiataloknál, fiataloknál 60 százalékos. Hol tart a folyamat? az a megdöbbentő, hogy az Európai Unió, aki a legnagyobb finanszírozó, nem vesz részt az alaptárgyalásokban, egyeztetésekben. Keresem a, kerestem is a tárgyalásoknál, az asztal, tárgyalóasztal mellett az Európai Unió képviselőt nem volt. Nyilvánvaló, ezek csak első benyomások, nyilvánvalóan a látogatásom miután túl rövid volt, mindenképpen felületes, és egyedül voltam. Egyértelmű az, hogy újra missziókat kell végrehajtani, ezt próbáljuk meg, megtenni 2017-ben is később. És most visszagondolok arra, hogy a libanoni, jordániai, törökországi misszióim alatt mit tapasztaltam. A helyi EU-s képviseletek nek bizony nem mindig túlságosan egyértelmű úti tervekből kell dolgozniuk, nem egyértelmű mindig, hogy mik a prioritások, nem egyértelműek az utasítások. Tehát egy közös jövőképre van szükség, mi a közös stratégiánk, ez lenne itt a, a lényeg, az AFED-ben szerintem erre a kérdésekre kéne válaszolnia. Belder úr jelentkezett még. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Ártői úrnak is ezt a beszámolót. Nagyon érdekelnek a palesztin területek, főként az ott élő keresztény kisebbségek. Szívszorító dolgokat hallani a az ott élő keresztények sorsáról, ami az EU-s projekteket és EU-s forrásokat illeti, külön odafigyelnek-e a keresztény kisebbségek sorsára Gázában, illetve Cisziordániában. Nagyon fontosnak tartom, hogy megfelelő védelemmel részesítsük az ő jelenlétüket ezeken a területeken, az európai finanszírozása révén is. Szörnyűnek tartom azt, hogyha például egy képzett nőgyógyász nem láthatja el a hivatását, nem gyakorolhatja a hivatását Palesztinában csak azért, mert keresztény. Igen, természetesen megértem a kérdését. Én 24 órát töltöttem Gázában, és nem tudok pontosan válaszolni a kérdésére, mert 24 óra alatt nem volt időm eh, mindennel foglalkozni. Eh, az NGO-k munkáját figyelemmel követjük a helyszínen. Eh, azt gondolom, hogy ezek diszkriminációmentesen működnek. Nem tudok pontosan válaszolni a kérdésére. Azt gondolom, hogy a kollégáink figyelemmel eh, kísérik a helyzetet eh, Palesztinában, és eh, mindenkinek a kérésére figyelemmel vannak. Egy, egy kis megjegyzésem lenne. Én magam is pásztor vagyok, én is találkoztam ezzel a személlyel, A bizottság és az EKS válaszát szeretném, megjegyzését szeretném hallani. Ők is itt vannak. Nem megfelelő, hogyha nem hallgatjuk meg az ő beszámolójukat ehhez a témához. Bonjour eh, Raúl Fuentes. Szara Fuentes vagyok az EKSZ eh, eh, részéről. Eh, Izrael megszállt palesztin területekért felelős az EKS-nél. Artúi úrnak köszönetet kell mondanom, ennél többet nem tudok tenni. Nagyon fontos látogatás volt ez számunkra is, az ő ott járta. öt év telt el azóta, hogy utoljára parlamenti képviselő, európai parlamenti képviselő járhatott Gázában. Artur Júrral egyeztettünk az utazása előtt, és beszámolt a látogatásáról és én továbbadtam az ő beszámolóját a feletteseimnek, abszolút relevánsnak tartom az ő által elmondottakat, hogyha van konkrét kérdésük, akkor természetesen rendelkezésre állok. Kedves kollégák! Nagyon elegánsan magyarázta el az ülés formális feltételeit, keretét, de ha jó értettem, a kollégák valami érdemit szerettek volna öntől hallani, úgyhogy ha esetleg megtenné, hogy próbál erre válaszolni. Mindent hallottuk, csak hát nem volt ebben semmi érdemi hozzászólás. Nem? Nem, nem fejezem ki magam érthetően? Mr. President, I elnök úr. Ha jól értem, Artúj úr, elnök úr, látogatását Schulz elnök úr kérte, az LKS részt vett az előkészületekben, megkaptuk a beszámolót, a jelent, az utazásról, ez nagy érdeklődésre tartott számot. De mit gondol, milyen a helyzet a, a, a, a helyszínen? Tud valamit mondani az ottani helyzetről, hogy hogyan látja ezt? Mm. One, I, yes. Is it totally wrong with Mr. Artui said, or a values? Igaza van Artui úrnak, vagy nincs, vagy ö, ott van, ön is ott látja a problémákat, ahol ő, ami a végrehajtás, a program végrehajtását illeti, hát csak tud mondani róla valamit in our view, eh, the, the problem that we... A probléma, amivel szembenézünk, főleg Izraelben, Izrael és Palesztin között, az az, hogy a fejlesztési programunk és a humanitárius programunk egy olyan humanitárius helyzetben kell, hogy megvalósuljon, ami ellentmond a mi felfogásunknak. Ami a blokkádot illeti, amikor a programunkat kidolgozzuk, akkor ezzel a politikai helyzettel állunk szembe, ami nem felel meg a mi elveinknek. Mit teszünk? Egyrészt próbálunk segíteni abban, hogy olyan programokat valósítunk meg, amelyeknek a gyümölcseit le tudják aratni. Ártói e, elnök úr említette a szennyvíz kezelését például. Az izraelieket folyamatosan igyekezzük, igyekszünk rávenni arra, hogy a segítséget megadják ehhez. Legutoljára szeptemberben az izraeliek eh, sikerült megállapodni, eh, aztán a sólepárlás, a ten, eh, itt is az izraeliekkel igyekszünk egyet mondani, egyetműködni, illetve a palesztinekkel is, hogy a munkafeltételeket megteremtsék. A második dolog, ami fontos számunkra, az az, hogy a palesztinek, palesztinekkel próbálunk együttműködni kapacitásépítésben, hogy a lehető legjobb módon tudjanak profitálni azokból az alapokból, amelyeket kapnak. Harmadszor pedig próbáljuk a pénzügyi ellenőrzési mechanizmust pontról pontra betartani, amelyet a parlament, illetve a számvevőszék dolgozott ki, hogy az alapokat ne pazaroljuk el. Ennyit teszünk. A helyzet konkrétan Ilyen helyzetet akarunk? Nem, nem akarunk ilyen helyzetet, de hát ilyen a helyzet, amilyen. Mindent megteszünk, amit lehet. Az alapokat a lehető legjobb módon használjuk fel a jelenlegi körülmények között. Nekem is lenne még egy kérdésem. Ön beszélt a, a, a, megszállókról beszélt. Hát az izraeliek nincsenek Gázán, Gázában, a Hamasra gondol, vagy kik itt a megszállók? És a Hamas és a palesztin hatóság között mi az együttműködés Gáza szempontjából, hogy a gázai projekteket megvalósítsák? Ha jól tudom, palesztin hatóságnak Gázában nincsen semmi operatív lehetősége, úgyhogy hogy tudnak itt megvalósulni a programok, vagy itt ezen nincs probléma? Elnök úr, én Cisjordániára utaltam, ha jól tudom, Artúj úr Cisjordániában is járt, ami Palesztinát illeti a blokád a legnagyobb probléma, ami a Hamas és a palesztin hatóság közötti együttműködést illeti. Természetesen már régóta mm, várjuk a megbékélést Palesztinában, amely jelenlegi helyzetet illeti, hát ez nem valami pozitív, mi igyekszünk a lehető legpozitívabban befolyásolni a palesztin hatóságot arra, hogy az a kapcsolatban, hogy a palesztin hatóságnak különböző minisztériumai vannak, amelyek különböző mértékben felelősek Gázáért, infrastruktúráért például. A palesztin hatósággal való kapcsolatunk elég, annyira elég, hogy valamennyire hatékonyabbá tegyük az előrelépést, az alapszolgáltatások nyújtása, az oktatás és egyéb alapszolgáltatások nyújtása a gázai övezetben az elsődleges és legfontosabb feladat, amit szeretnénk elérni. Köszönöm szépen! Belder parce que je peux comprendre très bien. Belder úrra szeretnék reagálni. Nyilván tudom, hogy Ártói úr nem tudott minden problémával foglalkozni 24 óra alatt, ami azonban az üldözött illeti, üldözött kisebbségeket illeti, hát ez nem egy marginális kérdés. A Hamas uralma alatt nem lehet egyszerű a helyzetük másodszor. Gáza függetlenül az, eh, az egyéni státuszától a Hamas alá tartozik politikailag. Az emberi jogok eh, tiszteletben tartása a Hamas eh, elnöklete vagy uralma alatt is fontos. Persze tudjuk, hogy a blokád megnehezíti a dolgokat, és mindennek hatása van a politikai helyzetre. A diszkriminált kisebbségek helyzete helyzetét mindenképpen említenünk kell, a diszkriminált kisebbségekkel foglalkozni kell. Önök a diszkrimináció szót használták, és ezért utalok én is erre. alors je pense que... Nekem is lenne egy kérdésem. Én magam többször jártam Gázában, és azt tapasztaltam, hogy mindenkinek az emberi jogait eh, sárba tiporják, nem csupán a keresztényeknek, a keresztényeknek és a muzulmánoknak is, a, eh, azoknak is, akik nem vallásosak, hiszen ez egy börtön, ahol az alapvető szabadságjogokat nem tartják tiszteletben. A múltban sem volt így korábban, amikor Izrael megszállta a területek, területet, azért nem voltak tiszteletben tartva ezek a jogok, most pedig a blokád miatt. A kérdésem, hogy ezt a blokádot nekünk kell finanszírozni? Mi lenne akkor, hogyha mi nem fizetnénk a jövőben? Akkor Izraelnek kéne fizetni azért, hogy az embereknek legyen valami ennivalójuk ebben a börtönben. The question to ES. Azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés volt, ami politikai jellegű, és a, a külügyi szolgálatnak kell erre figye, válaszolnia. De hogy nincsenek emberi jogok Gázában, ezért a Hamas is felelős, nem csupán Izrael. A Hamas is és megsérti az emberi jogokat Gázában. Nem halljuk a mikrofonon kívüli hozzászólást. Röviden válaszolna? Thank you, Mr. President, and thank you for the... Köszönöm, elnök úr. Természetesen mi is felteszünk ilyen kérdéseket, még pedig nap mint nap. Jobb lenne, hogyha véget vetnénk ennek az együttműködésnek? Akkor az jobb lenne a palesztinok számára? Eddig arra jutottunk, hogy nem. Reméljük, hogy mi úgy gondoljuk, hogy szükségesek a programjaik ahhoz, hogy élhető legyen a gázai övezet. Nagyon sok palesztin helyzetét támogatjuk, például az oktatásban, az egészségügyben. Nyilván nem tökéletesen hatékonynak a programjaink, de hiányra adnak választ. És a palesztinát körülvevő alapországok nem tennék meg ugyanezt a finanszírozást, hiszen ők most másra költik a pénzt, lehet, hogy senki nem fizetne ezért. Bien, écoutez, euh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas voulu. Van, aki elmondta helyettem azt, amit én nem mondtam el. Én egy rövid misszión jártam, mint a Költségvetési Bizottság elnöke, felmértem a helyi viszonyokat, és azt vizsgáltam meg, hogy Palesztina számára rendelkezésre bocsátott Európai Uniós költségvetésből származó összegeket hogyan használják fel. Gáza, gettó. Ezt megmondtam. Természetesen nagyon fontos az emberi jogi helyzet, de amikor a fiatalok körében 60%-os a munkanélküliség, munkanélküliség, és összességében pedig 40, 40%-os, akkor fölmerül a kérdés, hogy mi a prioritás. Hogy a Hamas nem teljesíti koordinációs feladatkörét, és mindenki, minden egyes nemzetközi segítő azt keresi, hogy ott a területen ki koordinál. A palesztinok a regio, regionalizációban gondolkodnak, hogy lehetne egyetlen régióvá válni. Egyébként, amikor ott jártam, július végén, akkor az októberi helyhajtósági választásokhoz nagyon komoly reményeket fűztek. Azt remélték, hogy a közérdek kikényszeríti a békés tárgyalást Izraellel. Sajnos a feltételek nem teljesültek, és a palesztin hatóságok úgy döntöttek, hogy elhalasztják a választásokat amit elfogadta Gázában, azt nem fogadták el Cisziordániában. Őszintén elmondom, hogy nem volt időm arra, hogy az üldöztetésről és egyéb kérdésekről egyeztessek. Erről nem is alakítottam ki ezért ott véleményt. És én úgy gondolom, hogy önök, mint az AFET tagjai, erre sokkal érdemesebbek, és ezt jobban el tudnák végezni vajon hogyan lehetne újra életet lehelni a gazdaságban. Szerintem a mikroprojektek, a mikrohiteleken keresztül ez adhat reményt a helyieknek. A gázai lakosok az a, meghat, az a véleménye volt számomra a legmeghatározóbb hatással, hogy ők úgy vélték, hogy nincs jövőjük, no future, ezt mondták amikor mi vagyunk a legnagyobb, amikor valaki a legnagyobb finanszírozó, akkor meg kell találni, hogy milyen nyelvet használhatunk úgy a palesztinokkal és izraeliekkel, hogy megértessük magunkkal. Mi vagyunk a legfőbb donorok. Gomez asszony is megmondta, elképzelhető, hogy a humanitárius segély Izrael számára csak egyfajta megkönnyebbülés. Jó, hát tábornokkal találkoztam. Ő elvileg felelős a Gáza és Izrael közötti koordinációért. Ő szeretett volna jó irányba haladni, hogy a megbékélés segíts elő, hogy több kiutazó vízumot adhasson a gázaiaknak. Remélem erről majd lehet még egyeztetni próbálom angolra lefordítatni a beszámolómat. A palesztin delegáció alelnöke számolt be arról, hogy ezt igényelni. Amit hallottam, láttam, az alapján alkottam egy véleményt, sok mindent kell még megtennünk, de szerintem, amikor az ember az egyes számú befektető, vagy segítő, donor, akkor lehet, hogy van olyan típusú kényszer is rajtunk, hogy fejezzük ki a politikai véleményünket, és ezt csak nagyon nyög, tesszük meg. Köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a beszámolót. Láthatja, hogy újra fellángolt az érdeklődés a téma iránt, és a bizottság is úgy érzi, hogy el kell még mélyíteni ezt a témát. Ramallahba és Jeruzsálembe utazunk, foglalkozunk a témával, megpróbálunk Európai Unióként a szóban forgó források révén valamilyen hatást elérni, főként ami a szegészségügyet és az oktatásügyet illeti szeretnénk támogatást nyújtani. Továbbra is ezt tartjuk a megfelelő megközelítésnek, de persze meg kell állapítanunk azt is, hogy hol vannak hiányosságok, és hol vannak azok a pontok, ahol rossz csatornákba kerül a pénz. Többször is beszéltem a hatóságokkal, a palesztin hatóság a gázai övezetben csak korlátozott mozgástérrel rendelkezik a Hamász politikája miatt, amely a közös konstruktív fellépés nem teszi lehetővé palesztin részről. Köszönöm szépen!